mindenkit biztosítani arról, hogy nagyon szorosan követem az eseményeket, és megpróbálok segíteni, akinek csak lehet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Márström asszony. Ezzel lezárul ez a vita, és a napi rend értelmében Omen Rajton asszony jelentése következik. A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerekről Európában. Úgyhogy egy kis időt szánunk arra, hogy a biztosok helyet cserélhessenek, előadóasszony megvan? Merre van? Très bien, allez-y, madame la rapporteure. Parancsoljon, asszonyom, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is a vita elején szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak ezért a nagyon gyümölcsöző és sikeres együttműködésért. Szeretnék köszönetet mondani a véleményezőknek, a munkatársaknak és a titkárságoknak. Nem volt egyszerű ez a téma, rengeteg módosítás érkezett, és úgy vélem, hogy mégis sikerült egy egyértelmű reakciót adnunk a zöld könyvre. A fenntartható megfelelő biztonságos nyugdíjat, ezt szeretnék az állampolgárok. Ezt nem egyszerű elérni, hiszen a nyugdíjak továbbra is a tagállamok felelősségi körébe tartoznak, de nem jelenti azt, hogy nekünk nem lehet erről véleményünk. A nyílt koordinációs módszert kell alkalmazni itt például. Elnök asszony, a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága nyomás alatt van, egyre több az idősebb, és egyre hosszabb ideig élnek az idősek, és nagyon kevesen biztosítják már nyugdíjak fenntarthatóságát. Az első pillér kifejezi a szolidaritást a generációk között, és a jövőben is nagyon fontos részét képezi ez a nyugdíjrendszernek. Viszont a, ez megterheli a, a költségvetéseket is azonban, és ez kihat a stabilitási paktumra is, akár akarjuk, akár nem. A tagállamok azzal foglalkoznak, hogy megemeljék a nyugdíjba lépési korhatárt, a nyugdíjakat mindenképpen valahogy kapcsolni kell az életkorhoz, azonban ezt nem tartom jónak, mert különböző a várható élettartam az egyes tagállamokban. Mindenképpen azt szeretném, hogyha valóban nőne a nyugdíjkorhatár, de ezt tagállami szinten kell elvégezni, és együtt a szociális partnerekkel. Van még egy másik része is az érennek, és Elizabeth épp rám néz, itt pedig arról van szó, hogy a időseknek továbbra is dolgozniuk kell, rugalmas munka megoldásokra van szükség, és javítani eh, kell a körülményeket az idősebbek számára tovább tudjanak dolgozni. Azok a tagállamok, ahol a második pérlérnek eh, nagy a része, ott meg tudtak takarítani, a munkavállalók, a munkaadók együtt eh, fizetnek be. Vannak nyugdíjkasszák is, és ezek a rendszerek kevésbé kerülnek nyomás alá a hivatés miatt. Azonban itt is probléma az, hogy nő a várható élettartam. Ezen kívül a pénzügyi válság, a tőkepiacokon tapasztalható problémák is nyomásra helyezték a nyugdíjrendszereket. A bizottság azt szeretné, hogyha erősebb szolvencia szabályok legyenek, azonban ez nem megfelelő. Valóban jobban meg kell vizsgálni a rendszerekben résztvevőket, ez így van, de először is meg kell nézni a szolvencia kérdését mérehatóan. A derivátok és a nyugdíj alapok nem köthetőek össze. Itt nem eh, a rizikók lefedéséről van szó. Tisztelt elnökasszony, a harmadik pillérre rátérve szerintem nem szabad túlságosan nagy elvárásokat támasztani ennek irányába. Ezeket csak akkor lehet felhasználni, ha van az embernek pénze. De amit szeretnénk az az, hogy sokkal nagyobb tudatosságot érjünk el, az embereket informálni kell pontosan ezért a nyugdíjról. A harmadik pillér esetében nincs meg az európai belső piac. Két mondatot engedjenek még meg a megfelelő nyugdíjak tekintetében. Európai szinten ezt nem lehet meghatározni, a tagállamnak kell ezt megtenniük, és ezen kívül a nyílt ö, munkaerőpiac ö, csak akkor ö, ö, tud működni, hogyha nem ö, kerülnek hátrányba a munkavállalók. Köszönöm szépen. Si, madame la rapportrice, donc je vous demande à tous d'être attentifs à votre temps de parole. Köszönöm szépen. Kérem, hogy mindenki figyeljen oda, hogy ne ö, beszéljen tovább, mint amennyi ideje van, mert már is késésben vagyunk. Biztos úr, önél szó. Elnök asszony, jelentéstevők, a megindul a jövő nyugdíjrendszeréről folytatott vita több mint 100 ülésre, konferenciára került sor az érintettekkel, és több mint 1700 választ, reakciót kaptunk. 14 kérdést tettünk fel egy fölmérés részeként, hogy milyen lépéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatóak, biztonságosak legyenek, miközben a szubszidiaritást figyelemben tartjuk továbbra is. A zöld könyv elkészítésében meggyőződésünk volt, hogy a fenntartható, biztonságos nyugdíjrendszerekhez arra van szükségünk, hogy minden, mind a három nyugdíj felelősségi területen együttműködjünk. De miért is adtuk ki ezt a kötetet tavaly? Először is arra van szükség, hogy megoldjuk azokat a kiegyensúlyozatlansági problémákat, amelyek fennállnak egyrészt az várható élettartam, másrészt az aktivitási kor között ezen kívül feszültségeket látunk e, évtizedes nyugdíjreformok után is a nemzeti rendszerekben, és végül pedig le kell vonnunk a következtetéseket e, a pénzügyi válságból is. Úgy kell megterveznünk a nyugdíjrendszerinket, hogy a kockázatok kezelése jobban működjék, és a különböző válságokat, sokkokat, megrázkodtátosokat a rendszerek jobban bírják. Eh, arra kell készülnünk, hogy a népesség egyre gyorsuló mértékben fog öregedni. Nagyon hosszú időre megy vissza az együttműködésünk. Egyfajta konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy Európai Uniós szinten koordinációra van szükség, illetve a határokon keresztül nyúló eh, koordinációra is. A tagállamok erőfeszítéseinek párhuzamosan kell futniuk a nyugdíjrendszerek modernizálásában, és nagyon sok tagállam emellett komoly, ebben komoly lépéseket tett, hogy szembenézzen a munkapiaci változásokkal, a nemek eh, szerepével kapcsolatos témákban. De nagyon sok feladat áll még előttünk, és vannak olyan tagállamok, amelyek még meg sem kezdték a nyugdíjrendszer reformját. Hölgyeim és uraim, Örömmel olvastam a jelentést, és ehhez gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Nagy mértékben támogatja azt a holisztikus megközelítést, amelyet alkalmazunk. Több helyen aláhúzza a megfelelőség, a fenntarthatóság és a biztonság kérdéseit, és olyan politikai területeket határoz meg, ahol az Európai Unió hozzáadott értéket tud biztosítani. Az egyeztetés eredményeinek végső elemzése folyamatban van, a helyzet azonban sürgős, az Európai Bizottság ezért már megkezdte az előkészületeket a fehér könyv megjelenése iránt, amely 2011 során fog megjelenni. Hagy zárjam azzal a felszólalásomat, hogy az európai szociális modell egyik nagy sikere az, hogy biztosítani tudjuk, hogy az idős életkor nem egyenlő a szegénységgel, nem szinonimája a szegénységnek ezért kell támogatnunk a tagállamokat abban, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, hogy a nyugdíjrendszerek megfeleljenek a céljaiknak. Nagyon sok mély vitát láttunk az elmúlt időszakban, az idén ugyanezt viszik tovább, hasonló lendületben nagyon is számítok az Európai Parlament támogatására abban, hogy valódi változást hozzunk létre, hogy megfelelő és fenntartható nyugdíjrendszereket tudjunk létrehozni a jövőre. A komisszió... Köszönöm szépen. A Gazdaság és Monetáris Bizottság nevében két percben Kutas úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma a plenárison tárgyaljuk a parlamentben a nyugdíjakat. Ez megerősíti azt, hogy mennyire fontos ez a téma. A lakosság öregedése, a gazdasági válság, az a tény, hogy a fiatalok egyre később jelennek meg a munkaerőpiacon, közös fellépést igényel. Vannak persze határai az európai fellépésnek, de ha a tagállamok jobb európai törvényeket hoznak, akkor jobban fog működni az egységes piac, és ösztönözhetjük a munkavállalók mobilitását is. Annak érdekében, hogy az állami nyugdíjrendszer fenntartható legyen, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a munkavállalók egészen a nyugdíj pillanatáig a munkaerőpiacon maradhassanak. A munkanélküliség elvileg tehát rendkívül veszélyes és aggasztó. A nyugdíjrendszerek reformá, reformját a foglalkoztatás politikának kell kísérnie. A nyugdíjazásnak nem szabad ö, olyan ö, helyzetet teremtenie, hogy bizonyos munkavállalói kategóriák ö, ö, életszínvonala sokkal rosszabb lesz. Mindenki számára megfelelő nyugdíjra van szükség, és pontosan ezzel a céllal ö, javasoltuk az európai nyugdíjat. A tagállamoknak ö, garantálniuk kell ö, egy ö, fajta nyugdíjat, ez azonban nem elegendő. Úgy gondolom, hogy az államok vonakodnak majd, hogy az Európai Unió beleavatkozzon olyan területekbe, amely az ő kompetenciájukba tartozik. De az Európai Uniónak fel kell vállalnia az európai állampolgárok aggájait és elégedetlenségét, és ez meglepő eredményeket hozhat. Gondoljunk csak azonknak a problémájára, akik sokszor feláldozták magukat ezen a téren. De Jangúr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Ria Olmen Reitn asszonynak köszönetet mondani a jó együttműködését. Örülök annak is, hogy sok mindent átvett az Inkó, Inkó számára írt véleményemből, Különösképpen örülök annak, hogy azt javasolta, hogy egy európai rendszert kell létrehozni, ahol mindenki számára lehetséges lesz az, hogy tudja, hogy mennyi jogosultságot szerzett, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban tette ezt. Mégis vannak kérdések, nyitott kérdések mindazzal kapcsolatban, amit elmondott Omen Röjtön azt, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz majd a kapcsolat az európai gazdasági irányítás és a nyugdíjrendszerek között és pontosan ezért nem tudom megszavazni majd a jelentést. És az is benne van a jelentésben, hogy növelni kell a nyugdíjba lépés korhatárát. Ez számomra hollandként szerintem nem fontos, és pontosan ezért nem tudom ezt a tervezetet támogatni. Köszönöm szépen Nőjönge úrnak. A Nőjogi Bizottság nevében Matera asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani kolléganőmnek, Ria Omer Rajternak. Hiszen a megfelelő figyelem az bizottsági zöld könyvben a különböző nemek közötti helyzetre aggályt váltott ki bennünk, mert a nők nagyon gyakran meg kell, hogy szakítsák hivatásukat, mert vagy egy beteg családtagot ápolnak, vagy a gyerekeket nevelik. Ezért aztán kénytelenek részmunkaidőt vállalni gyakrabban, mint a férfiak. Ez pedig azt jelenti, hogy a két nem között általában 18%-os a bérkülönbség az EU-n belül. Ez nyilvánvaló diszkriminációt jelent a nőkkel szemben a nyugdíjazás terén is, mert gyakorlatilag kevesebb a nyugdíjuk, mint a férfiaké. Úgyhogy a nyugdíjas nők között nagyobb a szegénység. Főleg akkor, hogyha figyelembe veszük azt is, hogy várható élettartamuk magasabb is, mint a férfiaké. Az, hogy az idősebbeket gondozzák, vagy a gyerekeket nevelik, nem kerül bele a nyugdíj kalkulációkba a zöld könyvet nyilván konzultációk követik, már is befejezem, de remélem, hogy majd jobban odafigyelnek arra a kényes kérdése, amely a nemek közötti egyenjogúságot illeti a nyugdíjkalkuláció során is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a frakciók képviselői következnek. Először Őri úr másfél percben a néppárt nevében.

Köszönöm szépen, Őri úr. Dárden úr következik kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném jelezni, hogy milyen jelentős munkát végzett az előadó, sikerült konszenzust létrehoznia. Gratulálunk Riának. A kompromisszumok azt mutatják, hogy nyitottság tapasztalható, és a frakcióm ezt, konklu- ezt a konklúziót vonta le. A többségi szavazás erőteljes jelzés a többi intézmény felé. Ez a jelentés az európai nyugdíjrendszerek jövőjét illetően eddig az egyetlen olyan európai intézményes dokumentum, amely ellentétes a bizottságéval, főleg a növekedést elemző dokumentumában, és a Merkel sárközi dokumentummal szemben a versenyképességről. Ez ugye megkérdezi az első pillért, illetve a törvényben előírt nyugdíjkorhatárra is koncentrál. Maga a dokumentum az első pillér fontos szerepét hangsúlyozza a szolidaritással, és kiegészítő szerepet szán a többi pillérnek, a másodiknak általánosságban. Egy nagyobb a figyelem a nyugdíjkorhatár megemelésével kapcsolatban, illetve az automatikus ö, ö, nyugdíjkorhatár emelésére. Ö, minimális összeget kell garantálni nyugdíjként, de persze a végrehajtásra és annak definíciójára is odafigyel. Aztán foglalkozik a nők és a férfiak közötti egyenjogutlansággal vagy különbségekkel, amire utalt Barbara is. Örülök, hogy a parlament biztosunknak egyértelmű üzenetet közvetít, szociális és progresszív üzenetet, amelyet nyilván a fehér könyvben majd figyelembe is vesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, tárten úr. Harkin asszony következik. Thank you, Madam Chairperson. First of all... Köszönöm ennek asszony, először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek, hiszen könnyebbé tette az életemet. Köszönet jár a bizottságnak is, amiért elkezdte a vitát. Nagyon időszerű ez a vita. Amikor az emberek a nyugdíjról, mint időzített bomráról beszélnek, akkor arra figyelnek, amit most félreteszünk a későbbi nyugdíjakra, és arra, hogy valójában milyen összegekre lesz szükség a következő 40 évben E, a nyugdíj biztosítására, és ez egy óriási szakadék. Úgy gondolom, hogy a nyugdíjügyi e, időzített bomba kifejezés tökéletesen pontosan léri a helyzetet. E, el kell vágnunk azonban a robbantó kanócot, meg kell oldanunk azt, hogy ez a bomba ne robbanjon. A jelentés egyértelműen fogalmaz, a tagállamok maguk felelősek adnak biztosításáért, hogy megfelelő biztos nyugdíjat biztosítanak polgáraiknak. Azonban Eh, a tagállami gazdaságok egymástól függenek, ezért eh, az OMC segítségével eh, a nyugdíjrendszerek koordinálása rendkívül hasznos. Nem gondoljuk, hogy az Európai Unió harmonizálhatná a nyugdíjba vonulás életkorát, vagy nyugdíjrendszer alapszabályokat határozhatna meg, viszont megteremtheti a lehetőségét, a kereteit annak, hogy minden európai polgár méltó életet élhessen fontos azoknak a nőknek és férfiaknak az ügye, akik másokat gondoznak, és ezért kiesnek időszakosan a nyugdíjjogosultságot megalapító, nem, nem kiesnek a munkából, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ő érdekeiket sem. No, aber... Köszönöm szépen. Jean Lambert asszony következik kettő és fél percben. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak előadónak ezért a nagyon jó munkáért, amit ezzel, az előad, ezzel a jelentéssel kapcsolatban végzett, mert mindannyian tudjuk, hogy vannak különbségek a nemzetek között, a frakciók között, és bármi, ami támogatása lel, tényleg nem kis eredmény. A frakcióm külön örül annak, hogy az előttünk levő jelentés elismeri azt, hogy mennyire fontos az első pilléres nyugdíjrendszer, hiszen a megfelelő szintű, szintű nyugdíj mellett való elkötelezettség, hogy tisztességes életkörülményeket biztosítsunk, ezek nagyon fontos kérdések, pont 2010-ben, amikor a szegénységről volt szó. Igaz az is, hogy a garancia nem más, mint az állandó jövedelem az embereknek. Foglalkozunk kell tehát a tisztességes nyugdíjat, amelyet a nőknek is biztosítunk elismerjük azt is, hogy diszkrimináció van bizonyos munkavállalókkal szemben, illetve szükségesünk van olyan intézkedésekkel, amelyek biztosítják, hogy az emberek a munkahelyükön maradhassanak. Számunkra rendkívül fontos a nyugdíjak hordozhatósága, hiszen egyre több ember nem egyetlen cégnél dolgozik egész életében. Általában több ö, munkahelye van, és előfordul az is, hogy több országban. Úgyhogy ö, a nyugdíj jogosultságok fragmentációját el kell kerülnünk. Úgyhogy alapvetően ebben egyetértünk az EU-n belül. Nagyon örülünk annak is, hogy a második pilléres ö, jogosultságok mellett is letettük a voksot, diszkriminációmentesen, legyen az a korra, a nemre, illetve a munkavállalási szerződésre vonatkozóan. Nyilván el kell még fogadnunk egy csomó más intézkedést is, mert alkalmazkodnunk kell a modern munkatempóhoz, legyen az pozitív vagy negatív. Elismerjük a szolidaritás fontosságát az első pillérben, főleg azok esetében, akik rövidtávú munkavállási szerződéssel dolgoztak, vagy pedig adhok munkát vállaltak. Nyilván támogatnunk kell a harmadik pilléres ö, nyugdíjjogosultság szerzését is, és ö, alapvetően fontos az is, hogy megfelelő és egyértelmű információt kapjanak az emberek ezzel kapcsolatban is. Üdvözöljük azt a tényt is, hogy ez a jelentés tartalmazza azt is, hogyha változás következik be a nyugdíjrendszerekben, akkor az emberek időben tudjanak elgondolkozni pénzügyi jövőjükről. Köszönöm szépen, Lambert asszony. Girling asszony következik. Girling asszony parancsoljon, egy percben önni a szó. My group supports the... Köszönöm. Frakcióm támogatja ennek a zöld könyvnek az időszerű megjelenését. Minden tagállamban ezeket a kérdéseket vitatjuk. A munka, a nemek helyzetével kapcsolatos kihívások, az a társadalom öregedése. A jelentés elismeri, hogy mennyire fontos a tagállamok közötti információcsere, a helyes gyakorlatok cseréje, és hangsúlyozza ezzel együtt, hogy a nyugdíjrendszer tagállami kompetencia marad, és ezért nem szabad e, Európai Uniós jogalkotással élni a tekintetben, hogy mi a elfogadható e, nyugdíj színvonal, és így tovább. A tagállamoknak saját helyzetüket figyelembe véve kell ezeket az ügyeket szabályozniuk. Meggyőződésem, hogy további munkára van szükség a nyugdíj jogosultságok korhozhatóságával kapcsolatban az egységes piacon belül, hiszen az Európai Unión belül nagyon sok polgár, európai polgár dolgozik különböző országokban, és nagyon sokan azt tapasztalták, hogy különböző tagállamokban a nyugdíj megtakarításaikat befogyasztották. Változnak az elvárások is, E, és változik a környezetünk, ezekre, ezeket figyelembe kell vennünk a politikai alkotás során. Köszönöm szépen, Figeridő asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita során nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy létezik egy javaslat, a versenyképesség paktuma nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy támadások érték az állami társadalombiztosítási rendszert is. Növelni kell a nyugdíjkorhatát, és oda kell figyelnünk mindenféle más területre is a pénzügyi téren. A pénzügyi ágazat a nyugdíjak magánfinanszírozása miatt újabb támadási felületet biztosít. Sajnos úgy tűnik számomra, hogy a jelentésben vannak hiányosságok. Nyilvánvaló a kapcsolat, az várható élettartam, illetve egy hosszabb aktív életciklus között. Szó van a jelentésben arról is, hogy a magánszférának is fel kell lépnie, pedig tudjuk azt, hogy nagy a kockázat a spekulációnak, mert a nyugdíjas nők pontosan a spekuláció miatt kerültek elszegényedett helyzetbe. Ezért kell módosítanunk rajta. Jogokkal kell rendelkezniük a fiataloknak is, jobb adórendszert kell bevezetni, és ellenezzük a nyugdíjkorhatár változtatását olyan reformokat szeretnénk, amelyek tiszteletbe tartják az időseket, és amelyek lehetővé teszik, hogy méltó módon élhessenek az idősek is, és sikerüljön elérni a célunkat, a szegénység eltörlését. Köszönöm szépen, Clarkó következik egy percben. A foglalkoztatási szagi, szakbizottságban tavaly novemberében az hangzott el, hogy a nyugdíj kifejezetten a tagállam kompetenciája, a jelentés tevő mondta ezt. Nos, ehhez képest valóban fontos a nyugdíjprogramok európai szintű koordinálása. Ugyanakkor egyfajta kétfenekű beszédet látunk itt, a Brit Nyugdíj Alapok Szövetsége rámutatott arra, hogy ez a fajta egyeztetés, amelyről valójában szó van, meg fogja drágítani az együttműködést. Kétségtelen, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a nyugdíjrendszerek ne omoljanak össze, és emiatt sokkal nagyobb járulékokat kell fizetni nem erre a megoldásra van szükség, hanem olyan segítségre van szükség, hogy a nyugdíj járulékok alacsonyabbak lehessenek. Máskülönben azt tesszük tönkre, amit védeni szeretnénk. Köszönöm szépen, Löpen asszony következik másfél percben. Elnök asszony, kedves kollégák! A stabilitási paktum Európájában és a jövő versenyképességi Európában felvetül felvetődik a nyugdíjak kérdése. De hogy lehet megóvni a nyugdíjakat, mikor deficitről van szó, és már 2013-ra is előre mutat ez. 67 év lenne a nyugdíjkor határ, és mit tegyünk? Csökkentsük a nyugdíjjárulékokat? Minimális nyugdíjt azonban garantálni kellene, de hát ez garantált ugye a külföldiek számára is, akik soha az életben nem fizettek nyugdíjárulékot nálunk. Ez a jelentés még nagyobb nyomást fog majd gyakorolni a tagállamokra, hogy gyakorlatilag tőke alapú nyugdíj alapokat hozzanak létre, de a nép akarata ellenére precedens nélküli rendszert akarnak bevezetni a költségvetés terén, azért, hogy az eurót megvédjék, és ultraliberális Európájukat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most Mannur következik más perc percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy nem hétfőn foglalkozunk ezzel a saját kezelési jelentése, azért, mert rengeteg módosító volt. Nagyon fontos az, hogy Németországban, Finnországban, Ausztriában és Luxemburgban arról döntöttek, hogy új alapstandardokat javasolnak. Ennek az az eredménye, hogy sokkal magasabb lesz a foglalkoztató nyugdíjak költsége. A ez akár 40%-os emelkedés is elérhet Németországban. Nem szabad azt megsemmisíteni, amit elértünk már a szociális partnerekkel. Ja, a szolvencia kettő hatását megfelelő hatástanulmányokkal kell majd megvizsgálni. Ez egy előlépés lehet, de ez nem fogja garantálni a foglalkoztató nyugdíjak fennmaradását. Pozitív az, hogy nincsen egyetemes definíció a megfelelő nyugdíjakat illetően. Merkel kancellár és Szárközi elnök úr azt szeretnék, hogyha lépésenként közelítenénk a nyugdíjrendszereket, már csak azért is, mert különbözőek a várható élettartamok az egyes tagállamokban, és ezért minden tagállamnak magának kell ezért felelnie a nyugdíjrendszerek kapcsán. Szeretném, hogyha a fehér könyv során majd ezt megfelelően megvitatnánk, a foglalkoztói nyugdíjakat is figyelembe vennénk, hiszen itt nagyobbak a, a, járadékok. Köszönöm szépen. Az előadó asszony kérdést szeretné intézni önhöz. Ö, hajlandó válaszolni rá? Az előadó kérdezni szeretne öntől valamit. Parancsoljon! Mevrouw de voorzitter, kijk, ik wil nem szeretnék semmit sem függőben hagyni, ezért azt kérdezem Mann úrtól, hogy mondja meg, hogy, hogy hol áll ebben a jelentésben az, hogy a szolvencia kettőt a második pillérre alkalmazni kell. Én ezt ellenzem, de hol van ez a jelentésemben? Oké, okay, on poursuit le... Elnök? Válaszol? Parancsoljon. Két jelentés volt két szabizottság részéről, a szolvencia kettő kapcsán úgy éreztük, hogy a foglalkoztatási nyugdíjak kapcsán ezt alkalmazzák, ezt nem lehet, ez nem fog működni. Franciaországban is ez a tapasztalat, az Európai Unió más tagállamában nem próbálták meg, tehát mindenképpen ezt meg kell vizsgálni, és megvan a lehetőségünk erre, hogyha a fehér könyvről majd beszélünk, és mindenkit meg kell erről győznünk, mivel sokaknak nincs meg ez a tapasztalata, tehát mindenképpen ezen együtt kell majd dolgoznunk. Valóban nincs idő most itt a részletekbe bocsátkozni, úgyhogy másfél percben most Beresz asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, itt orientációs vitát folytatunk pillanatnyilag, és az Európai Parlament egy üzenetet kívánt önnek közvetíteni. Közben azonban változik a világ, és a nyugdíjak kérdése máshol is felmerül. Úgyhogy nyilvánvalóan itt utaltunk arra, ami egy versenyképességi paktum tervezet volt európai szintű nyugdíjrendszerben 20-67 éves korban. Nos, vajon ebből táplálkozunk, amikor a szociális Európát akarjuk létrehozni? De hát való, valójában valószínűleg nem tudom, hogy érti a nép, hogy mit akarunk. Omen Reuten asszony más orientációkat is felvetett nagyon sok témában, hogy a, és a monetáris szakbizottság nevében szeretném megkérni arra, hogy figye, vegye ezt figyelembe, amikor az fehér könyvet készítik, nevezetesen a nemek aspektusát és kérdését, amit eddig nem vettek eléggé figyelembe. Felvetettük azt az elképzelést is, hogy a nyugdíjak rendezésének legjobb módja az, hogy a foglalkoztatást erő, erősítsük. És ahelyett, hogy a törvényben meghatározott ö, nyugdíjkorhatáshoz ragaszkodnánk, a reális kort kell figyelembe venni. De ö, az előadó, a jelentés készítője nekünk francia szocialistáknak rámutatott egy olyan kérdésre is, ami problémás számunkra. Nevezetesen a várható élettartam növekedését automatikusan indexálni kellene a törvény által előírt nyugdíjkorhatárral, de hát itt tulajdonképpen visszafordítjuk a szociális jogokat, és ezt nem tudjuk támogatni. Végezetül, szociális dialógus nélkül, anélkül, hogy ezeket a szociális partnereket bevonták volna ebbe a kérdésbe, szerintem feljel megyünk a falnak. Köszönöm szépen, Sterks úr, következik egy percben. Köszönöm szépen, úgy vélem, hogy a jelentés készítővel nagyon kiegyensúlyozott válaszokat adtunk azokra a kérdésekre, amelyeket a bizottság tett fel úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak igenis van hozzáadott értéke, hogyha megnézzük, hogy hogyha hangsúlyozunk az első pillért, akkor el kell mondanunk azt is, hogy eh, a közfinanszírozás szempontjából fontos az, hogy támogassuk az első pillért, és látnunk kell azt, hogy ez milyen terhekkel jár a közfinanszírozás számára, ezt ki kell emelni, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak az a feladata, hogy egyetemű tegye a tagállamok számára ezt, és hogy mindenki láthatja, hogy milyen nehézségek, rizikók vannak. Második pontként szeretném elmondani azt, hogy nagyon fontos a második pillér is. Nagyon fontos a szolvencia kettő ennek kapcsán. Amit kérünk az az, hogy a bizottság nézze azt meg, hogy milyen rizikói van ennek hosszú távon, és tegye egyértelművé te azt, hogy hogyan lehet a rizikókat lefedni. Úgy gondolom, hogy specifikusan meg kell ezt nézni, de hosszú távon milyen rizikói vannak a nyugdíjrendszereknek, tehát nem csak egynek, hanem az összes nyugdíjrendszernek. Ahogy Hákin asszony is elmondták, és tartok attól, hogy nem vettük le az Európai Unióban a szükséges rizikókat még. Köszönöm szépen, Stax úr. Szimanszki úr következik egy percben. <coughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament állásfoglalás tervezetét, amit konzultációs kereteken belül tárgyalunk a bizottsággal, támogatásunkat élvezi. A jó gyakorlatról való eszmecsere nagyon fontos, de nem szabad ezen a rendkívül kényes területen a tagállamok vívmányait elfelejteni a foglalkoztatásügyi szakbizottságban rámutatunk arra, hogy milyen fontos hatása van a demográfia változásnak a jövőbeli nyugdíjrendszerekre. Úgyhogy nagyon fontos, hogy minden erőfeszítést megtegyünk annak érdekében, hogy a demográfiai válsághoz ne csatlakozzunk. Ugyanakkor figyelembe kell venni azokat a különböző ö, helyzeteket is, amelyek ö, a tagállamokban léteznek. Itt nem csak a pénzügyi lehetőségekről van szó, hanem a már létező rendszerekről is. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! a jólét attól függ, hogy az emberek mit hoznak létre a munkájuk során. Az emberek idős korukban azt szeretnék, hogyha biztos ellátásban részesülnének. A válság azt mutatta meg, hogy egyedül az állami nyugdíjak stabilak és biztonságosak. A magán, illetve foglalkoztató nyugdíj nyugdíjak mind ki vannak téve a tőzsde veszélyeinek, és ezért abszurd az, hogy még inkább sokan szeretnének átállni a második, illetve a harmadik pillére. Adtunk mentővet a bankoknak, az emberek fizetik ezt meg, és most meg már az embereknek szembe kell nézniük a nyugdíj csökkentésével. Már az eddigi nyugdíjreformok is ahhoz vezettek, hogy egyre elsz, jobban elszegényednek az idősek, csak is a biztonságos állami nyugdíjrendszerre lehet ez ellen fellépni. Köszönöm szépen, Obermeier úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, az EU szeretné megfordítani azt, hogy megforduljon a e, kor piramis, hiszen egyre inkább nő az idősek száma, egyre kevesebb gyermek születik, mindannyian tudjuk azt, hogy öregszik a társadalom, és tudjuk, hogy egyre nehezebb fenntartani a nyugdíjrendszereket. Azonban sokkal családbarátabb politikára van szükség Európában. Úgy gondolom, hogy sokkal több adókedvezményre van szükség, és hozzá kell járulni ahhoz, hogy a generációk közötti megállapodások létrejöjjenek. Ez emellett ösztönzéseket kell tenni annak érdekében, hogy az idősebbek a lehető legtöbb ideig tudjanak dolgozni és szeretnék a biztos úrnak valamit mondani. A bevándorlás és rossz irányba haladt, kihatta a nyugdíjrendszerünkre, és veszélyezteti a szociális békét Európában. Köszönöm szépen. Jászlov Jecka asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a demográfiai változások, az egyre csökkenő születésszám, a különböző privilégiumok a nyugdíjrendszerekben, mindez óriási ö, nyomást ö, gyakorol az államháztartásra. Sokat gondolkodunk azon, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer hogyan biztosít méltó jövedelmet az embereknek. Reformra van szükség. Ez pedig a különböző tagállamok hatáskörébe tartozik. Ezek rendkívül hosszú és költséges folyamatok. Ahhoz, hogy a kormányok dönthessenek, és a tanács és a bizottság végre döntsön már, el kell mondaniuk, hogy a további költségeket, a többletköltségeket igenis figyelembe veszik majd. Mert egyébként ez, emiatt a többletköltség miatt elriadnak majd a tagállamok, és nem fogják végrehajtani a reformokat. Még egy másik dolog. A jövedelem forrásokat diverzifikálnunk kell a nyugdíjrendszer miatt, és fel kell használnunk az állami pénzeket is, illetve a kiegészítő nyugdíjrendszer pénzeit is. Nagyon fontos a rendszer stabilitása, ehhez viszont a munkaerőpiac stabilitására van szükség. Biztosítani kell a kötelező ö, nyugdíjkorhatárt, és el kell gondolkodni annak meghosszabbításán. Ez természetes következménye annak, hogy az erő, európaiak ö, hosszabb ideig élnek. De megfelelő reformokra van szükség, a munkavállalással kapcsolatban, biztosítani kell különböző képzéseket, egészségügyi ellátást. Úgyhogy köszönet az előadónak az együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gutierrez Prietoja szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az európai nyugdíjrendszer lényege az állami ö, rendszer kell, hogy legyen. Ez az egyetlen, amely a kohézióval és a szociális szolidaritással szemben megállja a helyét. Nagyon fontos, hogy az egyes országok biztosítsák állampolgáraik számára a nyugdíjat, mégpedig fenntartható és biztonságos módon. Az utóbbi időben a nyugdíjak 20%-ot veszítettek értékükből. Ez nem mehet így tovább. Szükség van arra, hogy reformokat vezessünk be, hogy nyugdíjrendszereink fenntarthatóak legyenek, és a határokon átnyúlóan is. Ambiciózus politikákra van szükség, hogy változtassunk a születések számán, hogy átstruktúráljuk a foglalkoztatottságot, és biztosítanunk kell az integrációt és a fenntarthatóságot nyugdíjrendszereinkben és szerintem eléggé szégyen, hogy nem tudunk megfelelően véget vetni a nyugdíjpiacon, a spekulációnak. Pedig nagyon fontos lenne, hogy tisztességes nyugdíjat biztosítsunk mindenkinek. Linna asszony következik egy percben. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett, kemény munka volt ez. Világos, hogy a nyugdíjak elsősorban tagállami felelősség alá tartoznak. Szerencsére elutasítottunk minden olyan követelést, amely Európai Uniós minimum nyugdíj szintet határozott volna meg, vagy amely azt mondta volna ki, hogy a szolvencia jellegű szabályozások eh, érvényesek lettek volna a nyugdíjrendszerre. Eh, azt azonban megtehetjük, hogy eh, a lehető legjobb, leghelyesebb gyakorlatokat és tapasztalatokat megosztjuk egymással a 2000-es foglalkoztatási direktívára hivatkozva e, e, fontos megemlíteni, hogy az időseket ne lehessen kizárni a, a munkavilágából. Fontos ugyanakkor, hogy a tagállami szint határozza, amely a, azt az életkort, amelyben a dolgozó nyugdíjat igényelhet, ugyanakkor meghatározható e, a nyugdíjkorhatár és jelentésben nem szerepel ennek a kockázata. Köszönöm szépen. Kárnos úr következik egy percben. Votre micro, oui. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett több száz módosítóval kellett eh, boldogulnia. Jó lehet, ez nem egy jogalkotási jelentés, rendkívül fontos mégis a tagállamok nyugdíjrendszere és szociális rendszerei szempontjából a jövőre nézve. Döntéseket kell hoznunk eh, a nyugdíjrendszerekről, ezek azonban politikai döntések, amelyek kifejezetten a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Fontos emelni a nyugdíjkorhatárt, hiszen az Európai Unió növekedésének egyetlen forrása a munkaerő termelékenységének a növekedése lehet. Fontos, hogy nagyobb eh, rugalmasságot biztosítsunk a munkaerőpiacon, és megfelelően alakítsuk ki a nyugdíjrendszereket. Nem megfelelő a nyugdíjrendszereket úgy koordinálni, hogy ezt Európai Uniós szinten tesszük meg, nem lehet összekötni eh, ezeket a dolgokat. Eh, nem támogatunk semmilyen harmonizációs eh, erőfeszítéseket abban a tekintetben, hogy mi megfelelő eu szinten például. Köszönöm szépen, Leutár asszony, a szó egy percben. A a tagállamok feladata, és ezt mondta a jelentéskészítője állandóan, és azt hittem, hogy a takarékosságra alapozón a zöld könyv majd a szemétkosárba kerül. De örülök annak, hogy a zöld könyvet pozitívnak tekintette. A jelentés készítő egy részről szám, szeretne, más részről pedig számos javaslatot tesz, hogy az EU befolyását növelje. Az EU-nak kell meghatározni azt, hogy mi legyen a minimális nyugdíj, az EU-nak kell arra ösztönöznie, hogy növeljék a tagállamok a nyugdíjba lépés korhatárát. Az EU-nak kell stimulálnia a további magánosítást, illetve a versenyt a nyugdíj alapok között. De akkor hol marad a szubszidiaritás? Hogyha egyformák lennének a nyugdíjrendszerek, akkor lehet, hogy jogos lenne az EU befolyása, azonban ezzel csak nő a szegények és gazdagok közötti szakadék. Köszönöm szépen, Káza úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Omen Rajten asszonynak, kolléganőmnek. Hát kiváló munkát végzett ezzel a jelentéssel. Ez a jelentés elismeri azt a tényt, hogy a fiatal, az idősebbek rendkívül kiszolgáltatottak. Úgyhogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell az erős társadalombiztosítási rendszereket, illetve azt, hogy az idősebb európaiak gazdasági szempontból független életmódot folytathassanak. Ebből a szempontból el szeretném mondani, hogy szükség van a megfelelő rendszerekre, mindenki számára. Ahhoz, hogy tisztességes életkörülményeket biztosíthassunk mindenkinek. Ezt pedig a helyi körülmények alapján kell meghatározni az egyes tagállamokban, így a szubszidiaritás elvét tiszteletbe tartva. Üdvözlöm a bizottsági útmutatásokat, azt az elképzelést, hogy a legjobb gyakorlatot osszuk meg egymás között, hiszen nagyon fontos, hogy a politikusok ezt megtegyék, az is, hogy a tagállamok elérjék a zöld könyvben foglalt célkitűzéseket, főleg az ilyen nehéz időkben. Úgyhogy figyelembe kell venni a reform költségeit a gazdasági kormányzás kontextusában. Köszönöm szépen, Gönc Kinga következik egy percben. Elnök asszony,

Köszönöm szépen, Fordasszony következik egy percben. Köszönöm szépen, amikor Bismarck bevezette az állami nyugdíjat 1898-ban, az átlag élettartam csak 45 év volt. Ma hosszabb idő éveket élünk meg, de meg kell tudnunk gyakorlatilag teremteni ennek alapjait is. A gazdasági helyzet más és más az egyes országokban, úgyhogy a tagállamoknak kellene a reformokért és gazdasági helyzetükért felelősnek lenni a fenntartható nyugdíjakhoz fenntartható finanszírozásra van szükség. Itt azonban egyértelmű a jelentés tartalma, nem lehet könnyen harmonizálni a minimális jövedelmeket és a nyugdíjakat. Hotozhatónak kell lennie a nyugdíjaknak az egyes országokból a másikba. Úgyhogy átlátható információra van szükségehez, és érthetőségre. Igen, biztonságos nyugdíj programokra van szükség, és gyakorlatilag a szabályozás ára a fogyasztót terheli, ebben az esetben a nyugdíjasokat. Köszönöm szépen, Morán Sártyé asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy a válság és a demográfia közösen megoldandó probléma az Európai Uniós tagállamokban. Itt szeretném először is üdvözölni azt, hogy hogyan történt ez a munka. A konzultációt Andor biztos úr említette, hogy a zöld könyv megfogalmazásában elnöki feladatot vállalt, de nálunk Riemann Omen Reiter képviselőasszony készítette el a jelentést. Három dolgot szeretnék kiemelni. Három olyan dolgot, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk annak érdekében, hogy sikeresen tudjuk megoldani a, ö, a nyugdíjak kérdését. Először is. Az egyenlőtlenség problematikája, amelynek áldozatai a nők, amikor nyugdíjba vonulnak. Mert az egyenlőtlenség a nyugdíjazás pillanatában a szegénységbe taszít. A második dolog. Biztos úr és előadó asszony, ragaszkodom ahhoz, hogy a nyugdíjakat megmentsük. Ma előttünk több generáció áll a nők körében, akik nem dolgoztak munkahelyeken, és valamilyen nyugdíjra szükségük van. A másik dolog, a fiatalok, amikor megjelennek a munkaerőpiacon, nem csak a válsággal kell szembenézniük, hanem azzal is, hogy több generáció terhét kell tovább cipelniük a gyermekeikét, a szüleikét, nagyszüleikét. Úgyhogy fel kell gyorsítanunk gyakorlatilag, az, amit tenni akarunk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Moren asszony, Steinrück asszony következik. Kedves kollégák, a nyugdíjakból meg kell tudni élni, és ehhez az kell, hogy az embereknek megfelelő munkáik legyenek, mert az olcsó munkák alacsony nyugdíjhoz vezetnek. Aki úgy gondolja, hogy az emberek plusz nyugdíjbiztosítással fel vannak készülve a nyugdíjra, akkor azok el kell mondanom azoknak, hogy sokan nem tudnak megélni a, a bérükből, nem hogy még plusz nyugdíjbiztosítást fizessenek. Ezért nagyon fontos az első pillére a nyugdíjrendszernek. A szolidarizmus, a szolidaritás a legfontosabb eh, Európában. Nem lehet az, hogy azt mondjuk, hogy ez a tagállamok feladata. Jelzést kell adnunk, hogy igenis szükség van olyan nyugdíjakra, amelyekben meg tudnak élni az emberek. Thomas Mann kollégám elmondta, hogy mi a helyzet a foglalkoztató nyugdíjjal Németországban, de szeretném elmondani azt, hogy ugyanazt láttam a zöld kapcsán, mint ő, és ezért a szabizottságban módosítókat dolgoztunk ki, és szeretném, hogyha a bizottság a jövőben a nemzeti sajátosságokat megnézni, megnézni azt, hogy mi működik a nyugdíjrendszerek kapcsán, és hogy ezek ne maradjanak le. Köszönöm szépen, Stolaján úr következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy realitásról kell tanúbizonyságot tennünk, hiszen a generációk közötti forrás átadás a jelenlegi nyugdíjrendszerek alapja a felosztó-kiosztó rendszernek megfelelően. Ez pedig nem működik a mai gazdasági körülmények között. Ugyanis az államnak kell finanszíroznia mindezt a lakosság öregedése, az egyre nagyobb mobilitás a munkavállalók részéről csak súlyosbítják a helyzetet, a deficitet az állami rendszerben. A javasolt intézkedések, nevezetesen a törvényben foglalt nyugdíjkarhatár növelésé, vagy a nagyobb járulékfizetés csak korlátozott mértékben megvalósítható. És az ilyen jellegű intézkedésekkel szemben tanúsított ellenállás csak súlyosbítja a helyzetet. Végezetül el kell ismernünk, hogy a megoldás az, hogyha olyan nyugdíjrendszert hozunk létre, amelyen keretén belül az aktívak saját maguknak hozzák létre a nyugdíjalapokat. Köszönöm szépen. Kós Ádám következik másfél percben.

Pupa kiszúrja a szó a következőkben másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! A jelentés készítőjének gratulálni szeretnék, hiszen azon van, hogy egyensúlyt teremtsen a pénzügyi fenntarthatóság, illetve a szociális igazságosság között. Ugyanakkor olyan időkben, amikor nagy a munkanélküliség, amikor liberalizálják a munkaerőpiacot, amikor demográfiai kihívásokkal állunk szemben, akkor nagyon fontos az, hogy fenntartható nyugdíjrendszereket érjünk el, és ez a nagy kihívás minden tagállam számára. Az első pillér az újraelosztáson alapul, és ez van a középpontjában a rendszernek. Ez az egyetlen garanciája annak, hogy megfelelő jutatást kapjanak az emberek. A második, harmadik pillér csak támogatja ezt, mindenképpen arra kell törekedni, mindenki hozzáférjen eh, ehhez, de ehhez megfelelő szabályzási keretre van szükség. Nem szabad, hogy automatikus kigazítások történjenek, de az is fontos, hogy más paramétereket is figyelembe eh, vegyenek, például a munka sajátosságát, a egészségkérdését, az életminőségének kérdését ösztönözni kell azt, hogy az emberek tovább dolgozhassanak, de vigyázni kell arra, hogy nehogy emiatt majd a fiatalok tudjanak a munkaerőpiacra belépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Popákis úr. Megnyitom a spontán felszólalások idejét, de be kell jelentenem, hogy nagyon nagy késésben vagyunk, és már 17-en jelentkeztek a spontán felszállók közé, csak ötnek tudok szót adni, mert következik még egy nagyon fontos vita, és el szeretném osztani ezt a különböző frakciók között arányosan. Először Rübik úr kap szót a néppárt nevében. Il est parti. Ah ben, il est parti. Elment? Hát, annál jobb nekünk, annál rosszabb neki, de mivel nincs itt, Lukacsiheszka asszony következik. Pani przewodnicząca, dyskusje, odbywają... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a vita, amely az EU tagállamok némelyikében beindul, azt mutatja, hogy mennyire fontos és nehéz ez a kérdés. Nem lehet egyetlen egy nyugdíj modellt elfogadni, amely kötelező lenne aztán minden országban, de ebben a demográfiai változó világban és nemzetközi válságos időszakban elkerülhetetlen. Nagyon sok országban egyre többe kerül a nyugdíjrendszer, ez pedig felveti a szolidaritás kérdését a generációk között. A nyugdíjaknak viszont biztosnak kell lenniük, figyelembe véve a fizetéseinket, úgyhogy felhívnám a figyelmet arra, hogy nincs egyenlőség a nők és a férfiak között, és az alacsony női fizetésekből alacsony nyugdíjak is lesznek. Plümb asszony a következő, hogyha itt van. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, arról szeretnék szólni, hogy már a vita elején a biztos úr arról beszélt, hogy az európai szociális modell sikeres. Pontosan az egyik sikeres pontja ennek az esélyegyenlőség a nők és a férfiak között. És remélem, hogy ez a jelentés egy egyértelmű üzenetet közvetít majd az esélyegyenlőség integrálásáról egy teljesen korrekt nyugdíjrendszerbe. Engedjék meg, hogy három dolgot hangsúlyozhak. Arról szeretnék beszélni, hogy elemezni kellene azt, hogy milyen hatással vannak a társadalomra azok az intézkedések, amelyek például az otthon végzett munkát ismeri el. Figyelembe kellene venni mindezt, amikor kiszámolják a nyugdíjakat és szeretném megkérni a bizottságot arra, hogy az ötös cikk kettes albekezdését törölje a direktívából, amely diszkriminációt jelent a nők számára. Bilbao asszonyi a szó. Köszönöm szépen. A nyugdíjrendszer olyasmi, ami az Európai Unió alapjához tartozik, és meg kell őriznünk így tudjuk biztosítani tagállami szinten, hogy minden polgár a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesülhet az adott ország lehetőségei szerint. Természetesen gondoskodunk el arra, hogy minden tagállamban megfelelő monitoring alá esnek a pénzügyi szervezetek, így tudjuk biztosítani azt, hogy a biztosítók egy egyre megfelelőbb modell felé mozdulnak el, kölcsönösségi alapon a felelősségünk ezen a téren nagyobb, mint egyszerűen egy gazdasági helyzetről dönteni. Az emberek életéről van szó, tisztességes nyugdíjrendszert kell létrehoznunk, amely tisztességes megélhetési módokat jelent a polgárok számára életük utolsó szakaszában. E, fontos a nyugdíjok, nyugdíjogosultságok hordozhatósága a tagállamok között, hogy minden európai tagállamban e, élvezhessenek nyugdíjjogosultságokat, e, ahol dolgoznak, vagy ahol visszavonulnak a munkavilágából. Köszönöm szépen, Bébe asszony, Strüder asszony. Biztos úr, az lenne a kérdésem, hogy van-e értelme annak, hogy ezen témá van kapcsolatban egy fehér könyvet adjanak ki, és sokkal inkább szerintem a sürgető problémákkal kellene foglalkozni. Először is azzal, hogy a tényleges nyugdíjba lépés, illetve a, nyugdíjba lép, az előírt nyugdíjba lépés nagymértékben különbözik egymástól. A bizottságnak itt intézkednie kellene, ezt javítania kellene, hiszen így fenntartatóban válnak a nyugdíjak is. Ezen kívül a jelentésben arra szólítjuk fel a bizottságot, főként a, a nyugdíjak hordozhatósága kapcsán valamit most már tenniük kell, mégpedig sürgősen, hiszen nagyon ö, sok munkavállaló így pénzt veszíthet el. Ezért szükséges az, hogy ö, valamit tegyenek, a fehér könyvvel csak időt pazarlunk el. Köszönöm. Rubik, Rubik szó. Rubis úr következik, Rubix úr következik. Kedves kollégák! A gazdasági válság idején az öregedő társadalom dinamikáját figyelve látjuk, hogy a szociális költségvetésben kevesebb pénz folyik be, egyre több a nyugdíjas, és ez aláaknázza a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát. Ezért úgy kell hozzáállítanunk a rendszert, hogy megfeleljen, tehát hozzá kell állítanunk a rendszert, hozzá kell igazítanunk a jelenlegi viszonyokhoz. Kemény munka folyik ennek a dokumentumnak a kidolgozása kapcsán. Azonban úgy gondolom, hogy nem elég az irányelveket meghatározni, hanem egy olyasmi szociális alapot kellene létrehoznunk, amely hasonlít a kohéziós alaphoz, és amely lehetővé teszi valamennyi tagállam összes nyugdíjasa számára, akinek eh, alacsony a nyugdíja, hogyha az adott tagállamban nem elég eh, megfelelő a forrás a tisztességes életmód biztosítására, akkor őket támogatni tudjuk. Elnézést kérek a azoktól, akik még szót kértek, de ö, szeretném, hogyha a biztos úr is reagálhatna még mindarra, amit hallott, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, szeretnék még egyszer gratulálni azoknak a szakbizottságoknak, akik részt vettek a vitában és elkészítették a jelentést. Tudom, hogy nagyon nehéz olyan sok különböző politikai és nemzeti háttért összeegyeztetni, de gyakorlatilag láthattuk, hogy széleskörű támogatásra lelt a jelentés. Ez végül is zöld utat ad a bizottságnak a zöld könyvvel kapcsolatban. Remélem a parlament véleménye is benne lesz, és 2011 második felében a fehér könyv megalkotására kerül sor, és megfelelő hatástanulmányt is készítünk. Így megint lehetőség nyílik arra, hogy minden érintett részt vegyen a továbbiakban is a vitában. Már is tájékoztathatom önöket arról, hogy a nyugdíjakkal foglalkozó bizottsági csoport már a múlt héten ö, megvitatta azt, hogy milyen politikai opciók ö, ö, elképzelhetők. Egyetértés született a holisztikus megközelítés vonatkozásában, ami a nyugdíjreformot illeti. Ennek részeként folytatni kell a dialógust, az érintettekkel, új kezdeményezésekről, mint például a hordozhatóságról, illetve az, a, a fizetésképtelenség vonatkozásában, és az jó gyakorlatokról is. Nyilván foglalkoznunk kell részleteiben a nemek közötti egyenlőtlenség problémájával, részletesebben a fehér könyvben, mint ahogy azt tettük a zöld könyvben. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy más problémákkal ne ütközzönek ezek a területek. Az Európai Bizottságnak valamilyen megoldást kell találnia az egységes Európai Uniós nyugdíjkorhatára. A sokszínűség nagyon jó dolog, és e, ennek figyelembe kell azonban venni a demográfiai realitásokat is további tanulmányozást igényel mindez. Ezen kívül tudatában kell lennünk annak is, hogy a reformok bizony kockázatokkal járnak. Figyelembe kell venni a hosszú távú fejleményeket mind a munkaerőpiacon, mind a pénzügyi piacokon új munkahelyeket kell teremtenünk a fogyatékkal élők számára is, és javítanunk kell a pénzügyi szem, rendszerek stabilitásán. Tisztelt képviselők, várom a további együttműködést az Európai Parlamenttel, annak szakbizottságaival ebben a rendkívül fontos témában. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Végezetül Omen Rajten asszonyé a szó a zárszó jogán. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy megnevezem a kollégáimat, Kutász kollega Matera, de Jong kollega, nem tudom, hogy hol vannak, jó, ott van hátul, tettek néhány megjegyzést, amit én nem értettem. Azt mondták, hogy mindent európai szinten akarunk megoldani, de ez nem igaz. A szubszidaritás a legfontosabb. Elnök asszony, probléma volt a gazdasági irányítással, amit mi szeretnénk ennek kapcsán, az az, hogy mindenki a lehető legjobbat tegye, a lehető legjobb eredményt érjen el a gazdaság irányítással. Ezt akarjuk, és nem szeretnénk azt, hogy a tagállamok egy részét hátrányba, hátrányba kerüljön. Remélem, hogy ez mindenki számára kielégítő. Liotárt kollega nincs itt már, de megérintett az, hogy valószínűleg nem olvasta el ezt a jelentést, és mégis úgy nyilatkozott, ahogy nyilatkozott. Kutás kollégáknak, de Jon kollégának már köszönetet mondott, Friedrich Daden, Marian Harkin, Julie Gerlingnek, Jean Lambert, szeretnék köszönetet mondani nekik is, hogy segítettek ebben a jelentésben, és úgy vélem, hogy jó elemzést adtunk. Tudom azt is, elnök asszony, hogy vannak érzékeny pontok ezekben a kérdésekben, amelyek kötődnek a tagállamokhoz, de mindezek ellenére remélem, hogy mindenki egyetért ezzel a jelentéssel, és remélem, hogy Andor biztos úr is, és remélem, hogy majd a fehér könyv kapcsán is ugyanilyen egységes álláspontot tudunk kialakítani itt az Európai Parlamentben, és remélem, hogy mindenki meg fogja ezt szavazni. Nagyon nehéz dosszié volt ez, és remélem, hogy mindenki megszavazza holnap, ha minden jó, ha vége jó. Köszönöm szépen, Omen Rajtan asszony. Ezzel lezárom a vitát, holnap délben szavazunk. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, aki még nem kapott szót, a 200 szónál nem több